szólalásaikért, mindazért, amit elmondtak. Mindezt megszívleljük majd. Köszönöm szépen. Herr Präsident. Elnök úr. Köszönjük szépen, és az európai politikában viselt felelősség vállalásához minden jót kívánunk. Önnek is egy sikeres együttműködésben reménykedünk. Ezzel a ciprusi A ciprusi elnökség munkaprogramjáról való vitát lezárom, és a következő napi rendi pontot megnyitom, a bizottság 2013-as évi munkaprogramjának előkészítése. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy nincsen spontán felszólalás előirányozva e napi rendi pont alatt, csak a frakciók felszólalói szólalnak meg. Először is megadom Először tehát megadom Sefkovics alelnök úrnak a szót, hogy mutassa be a bizottság munkaprogramját. Elnök úr, tisztelt képviselők, üdvözlöm ezt a mai vitát, hiszen egy nagyon fontos pillanatban zajlik ez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy csupán két év telt el azóta, két év maradt a ciklusból, és az elkövetkező évek kritikus jelentőséggel bírnak majd az európaiak, a munkahelyek és a közösségeik számára. Ugyanakkor pedig nagyon fontos lesz a tekintetben, hogy reformokat vezessünk be, és gazdasági, szociális modellünk ellenálló képességét megerősítsük. Az elmúlt években az európai eh, szereplő az Európai Unió fontos szereplőjével vált a krízis megoldásának, fontos célirányos feladatokat irányoztunk elő, és hosszú távú kihívásoknak felelünk meg. Egy új gazdasági kormányzást vezettünk be, és az pénzügyi szabályozás és ellenőrzés rendszerét alakítjuk át, ezen felül a munkahelyekre is koncentrálunk. Az a szoros együttműködés, mely az intézmények között létrejött, eredményekkel jár, és most pedig a világos közkiadások, a strukturális reformok és a célirányos beruházások között kell megfelelő egyensúlyt találnunk, és a több éves pénzügyi keret fontos szerepet játszik itt eh, abban, hogy európai szinten növekedési pályára állítsa a gazdaságot. Ezek az elemek határozott, erős alapot biztosítanak arra, hogy a prioritásainkat megvalósíthassuk az elkövetkező években. A különböző állásfoglalási indítványok pedig eh, hangsúlyozzák a széleskörű konszenzus jelentőségét a politikai spektrumban, illetve arról is szólnak, hogy az európai intézmények a nehéz időkben hogyan tudnak jelentős változásokhoz hozzájárulni. Nagyon fontos, megmutatják ezek a prioritásainkat is, hiszen azok a kezdeményezések, amelyek a, a parlament és a, a parlament ragadott meg, ezeket megragadta, követte a bizottság, és megjelennek a bizottság munkaanyagaiban is. A State of the Union vitában szeptember 12-én Barózó elnök úr az elkövetkező évek főbb csapás irányáról fog beszélni. És a mi feladatunk az lesz, hogy fenntartható gazdaságot teremtsünk meg, amely sok munkahelyet teremt, és figyelembe veszi az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit. Az európai szemeszterek megmutatták, hogy az Európa 2020-as stratégia céljai egyre inkább megjelennek a nemzeti reformprogramokban is. Mint tudják, a második európai szemesztert most szártuk le, és az ország specifikus ajánlások, világos ajánlásokat tartalmaznak az országoknak a tekintetben, hogyan tudnak rövid, közép és hosszú távon munkahelyeket teremteni és növekedési pályára állni. Az tehát a célunk az Európai Bizottság részéről, hogy ezeket az erőfeszítéseket támogassuk, és így a hozzáadott uniós érték növekedjen. Az Európai Tanács után múlt heti tanácsülés után. Az Európai Unió a gazdasági és pénzügyi unió egy ambiciózus új fázisába léphet. Egy helyes döntés volt ez, és bántorító lépés jelentett a ma példátlan, a mai kor példátlan kihívásainak közegében. Itt elsősorban a közösségi módszer kerül hangsúlyra, és így persze a parlament is komoly szerepet játszhat. Ugyanakkor lendület meg kell őrinteni a közös piac elmélyítésének lendületét, és a, ki kell bővíteni digitális napmenetrendet, és egy modern ipari politikát kell biztosítani, valamint helyzetbe kell hozni az embereket jó oktatással, képzéssel, meg kell védeni az állampolgárok érveit, jogait, és Európának fontos pozitív szerepet kell játszani világ színterében is. A keretmegállapodásunkban megállapodtunk arról is, hogy a State of the Union beszéde a jövendőbeli politikai prioritások strukturális párbeszédét indítja meg. A bizottság örömmel tekint a e vita elében, és reménykedik, hogy a vélemények konvergenciája létrejön. Október másodikán pedig a szakbizottsági elnökökkel találkozunk, és így áttekintjük a munkaprogram előrehaladását. Politikai menetrendünk a parlamenttel és a tanácssal való szoros együttműködésen múlik, siker ezen múlik, illetve azon, hogy a jogszabályokat a tagállamok gyorsan és hatékonyan ültessék be és hajtsák végre. Csupán akkor tud Európa eredményekre vezetni, hogyha gyorsan és határozottan hozunk jogszabályokat. A mai vita ezen irányba tett lép út egyik fontos lépése. Nagyon szépen köszönjük, alelnök úr amiért bemutatta a bizottság munkaprogramját. Elnézést szeretnék kérni azért, hogy a soros elnök úr búcsúzása egy kicsit ilyen fotoshootingba torkollott, itt fényképezkedtünk. Remélem ez nem zavarta meg az ön felszólalását. Most pedig az Európai Néppárt nevében Szájer József úr kap szót, parancsoljon. President, uh, thank you very much for the Köszönöm szépen, elnök úr, hogy felszólalhatok. Nagyon örülök, hogy ön elnököl. Sefcsovics elnök úr. A néppárt üzenete, amikor a bizottság 2013. évi munkaprogramjáról van szó, világos. Mi a következő generációra, az európaiak következő nemzedékére nem adósságokat akarunk hagyni, hanem munkahelyeket, lehetőségeket a fejlődésre. Európa túl sokáig adósságból élt. A legkönnyebb módszer, hogyha a jövő nemzedékek erőforrásait éljük fel. Azt gondolom azonban Európának fel kell hagynia ezzel. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a jövendő nemzedékek jólétét, neki kell látnunk az adósság állomány leépítésének és a munkahely teremtésnek. Ennek értelmében a munkahelyteremtés az új nemzedékek számára és a munkahely, munkaerőpiacra való belépés a legfontosabbak, a legfontosabb intézkedések. Ezek szerepelnek a munkaprogramban, azonban a NIPÁT részéről szeretném hangsúlyozni, hogy ezek kell, hogy legyenek az első számú prioritás. Fontos, hogy harcoljunk a fiatalok munkanélkülisége ellen. Gondoljunk csak bele, a fiatalok úgy kezdik el felnőtt életüket, hogy lehetőségük, kilátásuk sincs arra, hogy dolgozni tudjanak. Ez elfogadhatatlan. Lehetőségeket kell teremteni a fiatalok számára és munkahelyeket. Ennek érdekében minden eszközt meg kell ragadnunk, amelyet az Európai Unió kínál. Ide tartozik a KKV-k támogatása, a mikrovállalkozások támogatása, és a bizottság jogalkotási programjától elvárjuk, hogy világos célkitűzéseket és határidőket fogalmazzon meg a Youth Mobility, a fiatalok nyelvi készségeinek fejlesztése és a fiatalok a vállalkozási lehetőségeinek növelése érdekében. Az Európai Unió minden potenciáját ki kell aknáznunk tehát. Tudjuk, hogy a tagállamok felelőssége ez főként, de fontos, hogy az Európai Unió jogalkotása is ezt előmozdítsa. Gyakran azt mondjuk, hogy a személyek, az árok és a tőke szabad áramlása milyen jó dolog Európában, de sokszor azonban csak erre helyezzük a hangsúlyt, és nem látjuk azokat az akadályokat, amelyek még mindig a szabadságok kibontakozásának útjában állnak, gondoljunk főként a szolgáltatásokra. Emellett a néppárt szerint nagyon fontos a digitális egységes piac kialakítása és Fontos, hogy a fogyasztók és a vállalkozások közötti bizalmat is növeljük, ezen a területen még sok a kiaknázatlan lehetőség. Az egyik legfőbb feladatunk a bürokrácia csökkentése, hogy példát mutassunk a tagállamok számára, hogyan lehet ezt tenni, és az Európai Unió szintjén is meg kell lépnünk ezt. Csökkentenünk kell a polgárok és a vállalkozások administratív terhét. Szerepelt ez a mi javaslatunkban is. 2015-ig 25%-os csökkenést kell elérni ezen a téren. Kollégák, most a bizottság munkaprogramjáról cserélünk eszmét. Évről évre elmondom, hogy sokszor úgy érezzük, hogy ez egy teljesen szükségtelen és hiába való gyakorlat, mert a tanulmányok azt mutatják, hogy a bizottsági munkaprogramban meghatározott célkitűzése kevesebb mint 50%-a szerepel általában a bizottság jövő évi javaslatában. Ezért az AFKO bizottságnak azt javasolnám, hogy készítsen saját kezdeményezésű jelentést arra vonatkozóan, hogyan növelhetjük ezt az arányt. Nem ellenz, ellenzem a rugalmasságot. Főként válság időben fontos, hogy gyorsan tudjunk reagálni és rugalmasan, de egy terv csak akkor ér valamit, hogyha teljesítjük azt. Hogyha nem teljesítjük azt, vagy csak félig, vagy kevesebb, mint félig teljesítjük azt, az nem optimális eredmény. Ezért tehát közösen azon kell dolgoznunk, hogy ezt az arányt növeljük. Bízom abban, hogy az Európai Bizottság lesz az a stabilizáló erő a továbbiakban is, amely az Európai Unió intézményes struktúráját megerősíti, szilárd alapokra helyezi. Sokszor a bizottságot azzal vádoljuk, hogy csak az események után kullog. A bizottságnak minden eszköze megvan ahhoz minden kapacitása megvan ahhoz, hogy éljen a tárházában lévő eszközökkel, és megmutassa az utat a jövőbe, és egy orientációs pontként működjön. A néppárt részéről és az Európai Parlament részéről úgy gondolom támogatnunk kell az Európai Bizottság ilyetén szerepét, és növelnünk kell az együttműködést a két intézmény között. Nem eh, irigykedünk, eh, hogyha jobbak a kapcsolatok a tanácssal. Például tegnap Rebecca Harms kritikát gyakorolt a bizottsággal kapcsolatban. Ennek a kérdésnek a kapcsán, de mi nem irigykedünk, amikor azt látjuk, hogy jók a kapcsolatok a bizottság és a tanács között, és köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Szájer kollégának, most pedig a szociáldemokraták részéről Guerrero Rosszálom képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok önnek is, biztos úr. Tegnap itt olyan dolgot tapasztalhatunk meg az ülésen, amely ritkán fordul elő itt a parlamentben. Hosszan tartó tapsot kapott a bizottság elnöke. Ez nem egy protokollszerű udvariassági taps volt, hosszasan tartott, hatalmas taps volt két észrevételét illetően. Az egyik az Európai Unió érdekeinek megvétése az Európai Tanács múlt heti ülésén. Tehát itt a nemzeti érdekek megvédésével szembeni ö, beállításról van szó. Ezt a parlament elnöke Schulz úr is elismerte, és a parlamentünk nagyra becsüli ezt. Hiszen mi képviseljük Európa polgárainak nagy részét. Aztán egy nagy tapsot kapott a közös aggodalom kifejezése a bizottság és a parlament részéről, amikor is kifejeződésre került az Európai Unió helyzetének romlása, a gazdasági válság, amely károsítja az életfeltételeket és szegénységet alakít ki az Európai Unióban. Nos, ez az aggodalom egyre növekvő euroszkepticizmusba dolgozik, csap, és szélsőségeket erősít az EU számos országában. Az intézményes kapcsolatok is romlanak az EU-n belül. Nos, a bizottság és a parlament azt érzékeli, hogy egyes hatásköreinktől megfosztanak minket, kormányközi együttműködés kárára, és a közösségi módszer is hiányt szenved. Tehát a közösségi módszer megkerülésével hoznak döntéseket. Együtt kell ezzel szemben dolgoznunk, annak érdekében, hogy a polgárok javára hozhassunk döntéseket. Egy közös állásfoglalást kell kidolgoznunk itt a parlamentben, hogy egy erősen támogatott álláspontot képviseljünk, amely kéri a bizottság támogatását olyan célokkal, amelyek valóban megvalósíthatóak. Szeretnénk, hogyha a bizottság ambiciózus munkaprogramot alakítanak ki, amely a növekedést, a munkahelyteremtést, a bizalomépítését támogatja, a jobb gazdasági irányítást éri el, a jó éves pénzügyi keret kialakításához járul hozzá. Az európai adósság leírása alap is fontos, a stabilitási kötvényekre vonatkozó ütemterv, a csalás ellen erősebben fel kell lépni, az európai szemesztert meg kell erősíteni, a korrekt költségvetésvezetés is nagyon fontos a 2013-as évet illetően. A legtöbb frakció szeptemberre kívánta elhalasztani az ezzel kapcsolatos szavazást, hogy több időt nyerjünk. Ennek a közös állásfoglalásnak az lenne a célja, hogy valóban egységes hangokat fejezze ki, amely a bizottságot követeli, kö, kötelezi. Köszönöm, most pedig az ALDE részéről Andrew Duff kapszót. Elnök úr, gazdag program, a bizottság programja a 2013-as évre. És ez alkalmas arra, hogy ezen ciklus utolsó teljes évét kitöltse. A bizottság elérte a üzemi hőmérsékletet, és Barózó úrnak tanúsított támogatás és taps megfelelő volt és spontán módon született. És ez jó jelzés azon bírálóknak, akik az a bírálják a bizottságot, hogy nem választották meg, és csak technokratákból áll. Mi, a liberálisok, úgy gondoljuk, hogy az erős Európai Bizottság egyben mindig politikai bizottság is. Persze, mindig van mit javítani, például a bizottság funkciói tekintetében van <clears throat> nagyon sok funkció, melyet a bizottság ellát, és vannak olyanok, amelyek nem mindig láthatóak. az Európai Bizottság Európa arcát adja a közvélemény irányában. Másodszorban azonban az Európai Adminisztráció központja is, és ilyen módon hatékonyan kell működnie, és szigorúan kell az európai jogszabályok érvényesítése fölött munkálkodni és ezen dolgozni harmadsorban pedig egy agytröztként is működik az Európai Bizottság. It should also search out and articulate the... Uh, az Európai Bizottság feladata az, hogy a tagállamok közös érdekeit megkeresse, és um, olyan jogszabályokat és politikai kezdeményezéseket ragadjon meg, melyek megszólítják ezeket az igényeket. Különösképpen most igaz ez, amikor az Európai Tanács ülésein is részt vesz már a bizottság. Az Európai Bizottság akkor válik gyengévé, amikor defenzívába vonul, illetve amikor ajtók mögötti döntések döntéseket hoznak, két, három vagy négy miniszterelnökkel megegyezve. A bizottság akkor a legerősebb, amikor a köz érdekét tartja szem előtt. Mi üdvözöljük a négy elnök ideig példanélkül adó való anyagát, amely a jövőbe mutató a bank fiskális és politikai unióhoz vezető út lehetséges tervezeteként értelmezhető. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega. Turnen asszony kap a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöld frakció nevében szeretném elmondani. Számunkra világos, hogy a válságpolitika és a válságból kivezető út lesz még mindig a középpontban 2013-ban. Ugyanis, hogyha nem hajtjuk végre a szükséges reformokat, jobb esetben bénák leszünk, megbénulunk, legrosszabb esetben pedig az unió szétesik. Ezért a hosszú távú reformok prioritást élveznek számunkra, de a rövidebb távú intézményi reformok is fontosak számunkra ugyanilyen módon. Ugyanakkor fontos, hogy a bizottság dinamikusan reagáljon a válság okozta fejleményekre, ugyanis a válság nem csak azt jelenti, hogy évente kell tennünk valamit, hanem havonta, sőt hetente kell cselekednünk. Nem várhatunk 2013-ig, hogy végrehajtsuk a Fán Rompuy elnök, elnök által meghatározott négy építő elemet. Ugyanakkor azonban nem szabad, hogy csak a válsággal foglalkozzunk. Számunkra, zöldek számára fontos, hogy a gazdasági fejlődés szociális és környezeti vetületeivel is foglalkozzunk. Úgy gondoljuk, hogy a holisztikus megközelítése a válságnak a, jelenti a kiutat. Ezért fontos, hogy az Európai Bizottság létrehozzon egy menetrendet az, a eurobondok, az eurokötvények számára, továbbá tervet kell kidolgozni, részletes tervet a megmentett bankokra vonatkozóan, továbbá a makrogazdasági egyensúlytalanságok felszámolására vonatkozó részletes menetrendre is szükség van, ahol a többletek és a hiányok kiegyensúlyozása megtörténik. Továbbá fontos a pénzügyi tranzakciós adó, a növekedési politikához való szociális hozzáférés, az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseinek megvalósítása maradéktalanul, továbbá az Európai Unió fiataljait is támogatnunk kell, és a tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy biztosítsák a fiatalok jövőjét. Mi készítettünk egy dokumentumot a frakciónk részéről, amelyben mindez benne de mindenek előtt szeretnénk azt, hogy az Európai Bizottság aktív politikát folytasson, mert most következik a leglényegesebb szakasz. Malcolm Harbour, köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy ez a munka program a növekedési politikát domborítja ki, mi is ezt fogalmaztuk meg az állásfoglalásunkban. Nagyon örülök annak, amit Szájer József mondott, mert úgy tűnik, hogy támogatja mindezt, de egy kicsit ö, csalódott vagyok, mert nem sikerült egy olyan állásfoglalást kidolgoznunk közösen, amely a növekedést állítja köz, középpontba. Ugyanakkor azonban, ahogyan Szájer úr is elmondta, én is úgy látom, hogy a, az, ahogyan bemutatja a bizottság a munkaprogramját, nem kielégítő. A bizottság nagy mértékben figyelmet fordított arra, hogy az én frakcióm és az EP mit mond. Az egységes piaci intézkedés csomag tulajdonképpen ez lehetne a növekedési program a jövőre vonatkozóan, tartalmazza mindazon célokat, amelyek megvalósítására szükség van. Mi tehát azt szeretnénk az ön részéről látni, biztos úr, hogy a növekedési politikákat még inkább előtérbe helyezze. Ha megnézzük a tanácsi nyilatkozatot, hiszen világos, hogy a bizottsági politikák révén egyedül nem valósítható meg a növekedés, hanem csak is a tagállami végrehajtás során. A 2013-as programban tehát szerepelnie kell egy olyan keretnek, amely mellett világosan elköteleződhetnek a tagállamok, ami a belső piaci intézkedések végrehajtását illeti. Ez szerepel a tanácsi nyilatkozatban, a bizottság eh, nyomon fogja követni a teljesítményt, és az éves növekedési tervben is szerepelni fognak az elért eredmények. Ez egy lépés a jó irányba. Ugyanakkor azonban szeretnék egy további dolgot is hangsúlyozni, és ebben is egyetértek Szájer úrral. Az Európai Bizottságnak csökkentenie kell a szabályozással összefüggő adminisztratív terheket, és ugyanez igaz a tagállamokra, és ez egy közös célkitűzés. Ön azt mondta, hogy az év végén egy dokumentumot fog bemutatni a további lépéseket illetően, ami az intelligens szabályozást illeti. Mi 2013-ban már ennek a megvalósítását szeretnénk látni, sőt, felül kell vizsgálnunk teljes mértékben és átfogan azt, hogy hogyan valósítjuk meg a politikánkat, jobb elemzésekre, jobb hatástanulmányokra van szükségünk, jobb jogalkotási előkészítő munkára. Zárásképpen tehát, elnök úr, mi azt akarjuk látni, hogy a munkahelyteremtés és a növekedés álljon a középpontban annak révén, hogy a meglévő intézkedéseket, szabályokat végrehajtjuk. És ahogyan Szájár József elmondta, a KKV-kat kell támogatni, és a szolgáltatások terén van szükség előrelépésre. Van egy irányelvünk erre, és ennek a végrehajtása az elsődleges cél. Köszönjük szépen, Andersen Máténa asszony következik. Liam Mello said of another treaty that it passed not because it's Köszönöm szépen. Némelon azt mondta, hogy <clears throat> a szerződés nem az embereket, hanem az emberektől való félelmet jeleníti meg. Úgy tűnik, hogy az európai intézmények egyre inkább félnek attól az ellenérzéstől, mely az emberekben horgat fel a takarékossági politika ellen. A bizottság munkaprogramját radikálisan új megközelítés alá kell helyezni, nem szabad, hogy csak a profit hajhászat határozza meg a munkánkat, és el kell ismerni, hogy a szúsúlyos takarékosság különösen a nőket és a gyermekeket viszi nehéz helyzetbe. A programnak támogatni kell a kis és középvállalatokat, a munkahelyteremtést és a tagállamok érdekeit is figyelembe kell venni. Ez kell, hogy legyen minden hiteles krízis megoldási stratégia alapja. Ugyanakkor az idő szorít, de csupán annyit akarnék mondani, hogy egy megfelelő kapra van szükségünk, egy vissza kell utasítanunk a mikrogazdasági kondicionalitást a kohéziós politikához való hozzáférés tekintetében, és kötelező garanciákat kell bevezetni a megfelelő képzésre és megfelelő munkahelyekhez <clears throat> való hozzájutásra. És a nőket helyzetbe kell hozni, valamint a barcelonai célokat is eh, alkalmazni kell a jövő érdekében. Köszönöm szépen, kedves kollégám. Minden kollégának el szeretném mondani, hogy vitázunk a tisztelt házban. Vitázunk. Hárman még felszólalnak, tehát kérem, hogyha valaki besétál, tisztelje meg a három felszólalót azzal, hogy nem zavarja meg a beszélgetést. Frank van Heke jelentkezett, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Persze, hiú remény, de az Európai Bizottság 2013-as munkaprogramjában <clears throat> egy nagy szerénységről tett bizonyságot. Mi több, me a kulpa hangot kellett volna megüttetni, hiszen, megütnie, hiszen az európai kontinens jobban sújtja a a krízis, mint más, és éppen ezért, mint más területeket. És nem lehet azt mondani, hogy elértük volna Kánaánt. Messze, legyen, messze vagyunk ettől. És a sikertörténeteket végre ki kell dobnunk. Látni kell, hogy ezek nem váltak valósággá. 2013-ban növelni kell, tovább kell növelni az EU költségvetését, mondják, de ugyanakkor látjuk, hogy az európai intézmények hogyan szórják a pénzt, hogyan bánnak rosszul a pénzzel. Az európai pénzt mindig rosszul használják fel. Vannak olyan politikai területek, ahol Európa nem kínál többletértéket, van olyan szubvenciós politika, amely csak visszaéléshez vezet. És az eurofil propaganda, amit ezzel finanszíroznak, ez is égbe kiáltó ráadásul a fejlesztési politikában is rosszul szórjuk a pénzt. A bizottságnak egy olyan munkaprogramot kellene bemutatnia, amelyben a ballasztot dobja ki a hajóból, segít a növekedés elérésében és a nagyobb versenyképesség megteremtésében. Hölgyeim és uraim, kérem mindenki üljön le, és hagyja abba individuális bilaterál beszélgetéseit. Most pedig megadom Andrew Bronsnak. Thank you. I quote, overall the European Union... Köszönöm szépen. Az Európai Unió egész egyszerre rossz úton halad. Um, ugyanakkor a, ebben a képregényben, aki azt mondta, hogy az Európai Unió úton halad, az alapvetően nem mondott igazat, hiszen katasztrofális úton halad. Idáig Görögországba exportáltunk, most a görögök exportálják a munkaerőjüket. Mire megyünk ezzel? Semmire se jutunk. A görögök csak a takarékossági programokban tudnak versengeni, semmi másban nem versenyképesek, ezzel pedig csökkentik a jövedelmet, és nem kerülnek ki a adósságcsapdából az munkavállalók szabad mozgása oda vezetett, hogy a nem jól képzett munkavállalók Nyugat-Európában folyamatos munkanélküliségben kényszerültek, és a nagy cégek jövedelmének növelését szolgálják ezeket a legrosszabbul képzett munkások bérmunkában. A legnagyobb veszély a globalizáció ugyanakkor, is azok a kereskedelmi megállapodások, melyeket a feltörekvő gazdaságokkal közt kötünk. Az EU arról beszél, hogy egy közös európai piacot akarunk bevezetni, ugyanakkor egy egységes világpiacot akar kialakítani, ahol minden munkavállaló fizeti meg a globalizáció árát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, ugyanaz a helyzet állt elő, mint tegnap. A parlament elnöke nagyon világosan megkért mindenkit, és felhívta mindenki figyelmét arra, hogy a mi érdekünk is, hogy ebben a teremben olyan legyen az atmoszféra, amely méltó a parlamenthez és a felszólalókhoz. Kérem, foglaljanak helyet. Zárásképpen a bizottság alelnöke kap szót, Sefcsovics úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a felszólalóknak, hogy hozzászóltak a politikai frakciók részéről a témához. Úgy gondolom hogy is, hogy a vita világosan rámutatott arra, hogy a bizottság 2013-as munkacsoportja és e parlament prioritásai között nagy az összhang. Azt hiszem mindannyian egyet érthetünk azzal, amit Szájár úr mondott. Nem szabad, hogy adósságokat hagyjunk, adóssághegyeket hagyjunk a jövő nemzedékekre, hanem fenntartható munkahelyeket kell nekik biztosítanunk. Fontos, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsunk, amelyek pontosan erre az eredményre vezetnek. Ezért az Európai Bizottság ahol csak lehet támogatni fogja az intelligens konszolidációt, ahol lehetőség mutatkozik arra, fel akarjuk szabadítani a tagállamainkat a túlzott terhelés alól, és mindenképpen munkahelyteremtésre, növekedésre kell fektetnünk a hangsúlyt. A tagállamokkal folytatott vita a gazdasági kormányzás keretein belül szintén rámutatott erre. Egy további prioritás, amelyet mindenki említett, a munkanélküliség felszámolása, és főként a fiatalok munkanélküliségének felszámolása. Sajnálatos módon elértük a 7,5 milliós értéket, ennyi azon fiatalok száma, akik nem vesznek részt képzésben, oktatásban, és nincs munkahelyük. Fontos, hogy a tagállamokkal együtt cselekedjünk a konkrét eredmények érdekében. Több mint 7 milliárd eurót sikerült elkülönítenünk az új munkahelyteremtésre, és úgy gondoljuk, ezen az, ez az átcsoportosítás 460 ezer új munkahelyet tud teremteni a munkanélküli fiatalok számára. Tanulni akarunk a tapasztalatokból, akarjuk vonni a tanulságokat, és a kísérleti projekteket ki akarjuk terjeszteni a többi tagállamok, tagállamra is. Ezen felül az év végén be fogunk mutatni egy javaslatot egy közös keretre a fiatalok garancia alapjára vonatkozóan, amely segíteni fog a fiataloknak abban, hogy megtalálják első munkahelyüket. Nagymértékben egyes, egyetértek azon felszólalókkal, akik kérték, hogy a digitális belső piacot mielőbb építsük ki. Világos, hogy ez egy olyan eszköz, amely munkahelyeket tud teremteni, növelni tudja az Európai Unió GDP-jét, és azt gondoljuk, hogy ha ezen a téren minden célkitűzésünket el tudjuk érni, akkor 4%-kal tudjuk növelni 2020-ig az EU GDP-jét. Ami a bürokráciát illeti, azt hiszem ezen a területen együtt kell működnünk egymással. Nagyon biztatóak a tárgyalások a pénzügyi szabályozás területén, mint ahogyan tudják, mi megfeleltünk azon ígéretünknek, hogy ez évre 30, több mint 30%-kal csökkentjük a bürokratikus terheket, és most együtt kell működnünk szorosan a tagállamokkal a végrehajtás során, és tovább kell haladnunk az egyszerűsítés útján. Andrewval és Rikevel is egyetértek, akik azt mondták, hogy az európai polgárnak látnia kell, hogy az európai intézmények értük dolgoznak az a feladatuk, hogy megvédjék az európai polgárokat azáltal, hogy tiszteletben tartják a közösségi módszert, és a politikáikat tovább folytatják, ami a bankunió és a fiskális unió, valamint a politikai unió képítését illeti. Ahogyan a zöld frakció is javasolta, mi ezt egy holisztikus megközelítés révén szeretnénk elérni. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, a legutóbbi ECOFIN tárgyalások során világos volt, hogy nem, kapunk, nem lesz meg az egyhangúság a javaslat számára. A bizottság tovább dolgozik az ügyön, és azt javasolja, hogy a pénzügyi tranzakciós adót a megerősített együttműködési mechanizmus révén vezessük be. Köszönöm szépen Harbour úrnak, hogy kiemelte, mennyire fontos az egyes, az első belső piaci intézkedés csomag, és kiemelte a terveinket a második belső piaci intézkedés csomagra vonatkozóan is, hiszen világos, hogy a belső piac a legjobb eszközünk arra, hogy új munkahelyeket teremtsünk és fellendítsük a gazdaságot. Mind az Európai Bizottság, mind az Európai Parlament szeretett volna az intézményközi megállapodások révén gyorsabban eljutni a belső piaci intézkedéscsomag megvalósulásához, ami biztosíthatná a jó javaslatok mielőbbi elfogadását. A tanács nem fogadta ugyanilyen lelkesedéssel a javaslatunkat sajnos, de tovább folytatjuk velük a megbeszélést, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk a belső piacot gyorsabban elmélyíteni. Ami az utóbbi két pontot életi, amelyet említettek a képviselők, már többször felmerült, mennyire fontos a több éves pénzügyi keret, mennyire fontos az EU költségvetése, amely a legfontosabb befektetési eszközünk, és ami a kereskedelmi politikánkat illeti, úgy gondolom Európa egy nagyon jó kereskedőpartner, mi vagyunk a legfőbb kereskedelmi blokk, Az Egyesült Államokhoz és Japánokhoz viszonyítva lemaradásban vagyunk. Mindenképpen növelnünk kell kereskedelmi volumenünket a feltörekvő gazdaságokkal, és ezt fair és kölcsönösen elfogadható alapelvekkel, hogy vezéreljék természetesen. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, nagyon szépen köszönjük a záró megjegyzéseit a bizottság 2013. évi munkaprogramjának vonatkozásában hat állásfoglalási indítványt nyújtottak be. Szavaznunk kell majd arról, hogy szeptemberre elhalasztjuk a szavazást ezen állásfoglalásokról, ahogyan azt már hallhattuk. Ezzel ezt a vitát lezárom, és néhány másodpercen belül kezdjük a szavazást.